miserable day. I'm sure you understand. <laughs> so, let's go. Thank you. Hajrá! Induljunk el, kollégák, a kijelölt úton. Az adatvédelmi felügyelő körünkben van, Hastings úr, nagy megtiszteltetés, hogy eljött hozzánk. A 14-es napi rendi ponttal folytatjuk a munkát. Ez egy átdolgozás az új lenyomatok összehasonlítása irányuló erodok-eurodok létrehozása témában. Monika Makovei a téma előadója, aki még nem érkezett meg, ezért őt ezért Fosz kolléga fogja őt majd helyettesíteni, legalábbis addig, amíg meg nem érkezik. Ma már nem először, vagy ma nem először lesz ma helyetteső, aztán Hastings úrnak adunk szót, majd a ciprusi elnökségnek, és vitát fogok majd kezdeményezni. Ha jól értem, első felszorulónk, ha magamat is jól értem, akkor Fasz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Monika McAvey jelentését fogom bemutatni. Az előadó üdvözli, hogy a bizottság átdolgozta a joganyagtervezetet. Az Euradak rendelet nagyon fontos része egy nagyobb csomagnak. Az Euradak a menekültügyi problémák szempontjából is kulcsfontosságú. Az előző javaslathoz képest ez az újra eldolgozás a rendfenntartó erőknek eh, megadja a lehetőséget, hogy az euradakban tárolt új lenyomatok alapján letartóztassanak embereket, de csak súlyos bűncselekmények, szervezett eh, bűncselekmények és terrorista cselekmények gyarúja esetén. Az Eurodac eh, a tárgyalásoknak, az tárgyalási egyensúlynak fontos része volt, amikor a menekültügyi témáról egyeztettünk. 2012-ben ugyanis a bizottság eh, a indokoló nyilatkozatban eh, kifejtette erre vonatkozó érvelését. Az előadó egyetért most a bizottsági érveléssel, bár csoportban, blogban módosítókat nyújt be, maga is technikai jellegű módosítókat, az újra vagy átdolgozással kapcsolatos módosítókat és belső referenciára vonatkozó módosítókat. Próbálja tisztázni, világosabbá tenni egyes fogalom meghatározások körét, a négyes cikkben szereplőket például. A négy, négyes pontban az átmeneti időszak definícióját, illetve itt is a statisztikai alfejezetben a adatokhoz való hozzáférés kérdését. Egy kiegészítő eleme is van ennek a módosítónak, az Európai Adatvédelmi Felügyelőre is vonatkozik ez, hiszen komoly garanciákat kell adni a személyes adatok védelmére, még akkor is, hogyha valaki ellen ö, kényszerítő intézkedéseket hajtanak végre, erről előre tájékoztatni kell, nem tudom kiejteni az exhaustance szót, és ö, adatbázist kell nyilván, tartást kell létrehozni, amely lekérdezhető, amennyiben szükséges a megelőzés érdekében, terrorista cselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése érdekében. Fontos, hogy esetről esetre történjen az elbírálás, összehasonlításban más esetekkel, és az Eurodac adatok összevetése más adatbázisokkal, ilyen körülmények között hozzájárulhat ezen súlyos bűncselekmények feltárásához. Az adatbázishoz való hozzáférés szabályozni kell, az elektronikus kérelem benyújtása az erre illetékes hatóságtól ennek az első fázisa, utána a verifikáció, majd a verifikáló hatóság a nemzeti ö, kapcsolódási ponthoz továbbítja az adatot. A nevét a személynek nem lehet egyidejűleg kiadni más adataival. Ez az előadó szerint nagyon fontos kitétel. A parlament ugyanis korábban is már elkötelezte magát, hogy menekültügyi kérdésekben így fog eljárni, és ezért ebben a jelentésben is, de a Libe Bizottság most előzetes szavazát tart majd erről december 17-én és 18-án, mielőtt plenáris elé menne az anyag. Nézzük akkor most. A bizottság majd a tanács véleményét kíván a bizottság megszólalni? Miután hallotta a beszámolót. Köszönöm, elnök úr nagyon hálás vagyok ezért a rendelettervezetért. A bizottság nyitott arra, hogy elfogadjon bizonyos gyakorlati javaslatokat, amelyek elfogadhatók valószínűleg a tanács számára is már előzetes tapogatózásaink alapján. Azért vagyok ma itt, hogy önöktől ö, még megtudjam, hogy még milyen módosítók várhatók, amelyeken akkor így aztán elgondolkodhatunk a háromoldalú egyeztetés során. Amint tudják, minden jogalkotó szándék, a politikai szándék az volt, hogy az európai menekültügyi rendszer javuljon, és az Eurodak révén valóban javulni is fog, és reméljük, hogy sikerül ezt a tevékenységet, ezt a dossziét tető alá hozni minél hamarabb. Várom tehát a további együttműködést önökkel, az előadóval, az árnyék előadókkal, a háromoldalú egyeztetések kapcsán is. Köszönjük szépen! Elnökség, ciprusi elnökség, kíván megnyilatkozni? Igen. Köszönöm, elnök úr, és a meghívást is köszönöm. Amint talán önök is tudják, az Állandó Képviselők Bizottsága tegnap napirendre tűzte a témát, és nagy többséggel támogatta ezt a javaslatot, és megadta a mandátumot a tanácsnak ahhoz, hogy ezt elfogadja. A tegnapi szövegváltozat, amit elfogadtunk, ez jelentősen javult, még a korábbihoz képest, és a tanács most informális párbeszédbe lép. Ahogy az előadó is elmondta, itt tartunk, köszönjük neki ezt a munkát. Egy elem hiányzik még a kirakós játékból, a menekültügyi rendszerből, és most már ez is majd megvalósul, az EU-dak, Eurodakra vonatkozóan ez már a negyedik javaslat 2008 óta tükrözi a jelenlegi szövegváltozat a 2008. decemberben felvetett kritikák a választ, és megadja a lehetőséget a végrehajtó hatóságoknak az adatbázishoz való hozzáférést korlátozott körülmények között. Mi, mint ciprusi elnökség, látjuk, hogy a parlament kezdettől fogva ezen volt, hogy ez megvalósuljon még idén, ennek az elfogadása. Nagyra értékeljük az önök tevékenységét, mi is nagyon keményen dolgoztunk, ennek a rendszernek a többi pillérén, a Dublini pilléren és az ABD-n. Most úgy tűnik, hogy a tanács is lép, így tehát minél előbb sor kerülhet az egyeztetésekre a parlament és tanács között, és évvégé, az évvége nem tűnik lehetetlen célnak a megegyezés szempontjából. Ha mindenki, a tagállamok, a tanács és mindenfél rugalmasságot tanúsít. Köszönjük Önöknek az eddigi együttműködést, és tartsuk meg évvégéig e azt a lendületet, amelyben most vagyunk. Köszönjük mi, mi is. Most akkor Hartings úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, hogy ezt a vélemény szóban is előadjon, amelyet, amelyet önöknek elküldtem szeptemberben. Ez már nem az első hivatalos véleményem ebben a témáról, külön története van már ezeknek. Korábban két véleményt adtam ki, az egyik nagyon pozitív volt 2009-ben, amely arra vonatkozott, hogy az Eurodac rendeletet felülírják, a másik nagyon kritikus volt, a végrehajtóhatóságok hozzáférésével kapcsolatban. Mind a kettő 2009-ben született. Azóta azonban történt néhány fontos dolog, és ezek között ott van például mellesleg a Lisszaboni szerződés hatályba lépése, ami megváltoztatta ezt az egész keretrendszert, az alapjogi karta integrációja révén a a nulla tolerancia elve érvényesül az emberi jogok megsértése tekintetében. Először furcsa volt ö, azt látnom, hogy a bizottság saját maga sem követte saját ajánlásait, ö, és ö, fontos hatástanulmányokat nem vett figyelembe, korábbi hatástanulmányokat ö, nem vett alapul. Ezt véleményemben kritikusan leírtam, és azt is sajnálatosnak tartom, tartottam, hogy az önök bizottsága sem tudta teljes körűen elemezni, minden szempontból körüljárni ezt a jogalkotási, az adathozzáférési témát jogalkotási szempontból a hatástanulmány tükrében sem. Leszeretném szögezni mint ahogy a véleményemben is megtettem ezt, hogy a, az adatbázisok hozzáférhetősége hasznos lehet, mint kiegészítő eszköz bizonyos esetekben. De hogy tényleg hasznos-e, az ne a gyakorlatban derüljön ki, mert ennél sokkal fontosabb az, hogy elvi szinten a célokat korlátozzuk, a hozzáférési célokat, köröket eleve emberi jogi alapon, és a szükségességet is először, és arányosságot is előre vizsgáljuk meg. Elnézést, hogy kritikusan kell, hogy nyilatkoznom a bizottság javaslatáról. Ez nem csak gyengén kidolgozott, hanem nem is dolgozott ki tulajdonképpen semmi, semmit az arányosságra vonatkozóan és alternatív megoldásokról sem beszél, a meglévő jogi eszközök köréből nem lehet válogatni a új lenyomatok kapcsán. És a szükségesség elve nem az, ami az utolsó építőkocka lett volna a megegyezéshez. Ez, ez félrevezető, hogy erre helyeződik a hangsúly, mert a tét nem. Ha lesz egy eszköz, ha ezt elfogadják, akkor ez csak azoknak lesz, azokra vonatkozó, vonatkoztatható, akik menekült jogot kértek. Ha véletlenül egy menekültesnek az, az új lenyomatát megtalálják az adatbázisban, akkor lesz érvényes, ugyanakkor más társadalmi csoportokra meg káros hatású lehet ez. Tehát a bizottsági javaslat tipikus példája annak, hogy az adatokat hogyan lehet önkényesen felhasználni bizonyos célokra. Eredetileg arról volt szó, hogy nem használjuk ezeket az adatokat csak a menekültesek ügyében, és ezt az elvet azóta elhagyták. Ha a jogalkotó úgy dönt a saját hatáskörében, hogy valóban meg akar felelni ennek a követelménynek, akkor is az a véleményem, hogy sokkal hatékonyabb garanciákat kell megfogalmazni, mint amelyek itt találhatók. Például, ha a nyomozást segíti kifejezés, ez egy nagyon üres kifejezés. Ez, ez, ezt ki is lehetne húzni, ez nem mond se többet, se kevesebbet ki mondja meg, hogy mi a hasznos a nyomozás szempontjából, különösen, hogyha még csak a gyanú szintjén van. Ha világosan kiderül, hogy az elkövető, aki menekült jogot kér, terrorista cselekményben érintett, akkor nyilván nem lehet befogadni. Ha viszont nem derül róla ki, akkor milyen alapon használják az új lenyomatát. Tehát ezt bíróságnak kéne eldöntenie esetről esetre. Ha az eredeti, mondom, bizottsági feltételeket komolyan vesszük, amelyeket önök is elfogadtak, úgy látom, hogy ez a mostani javaslat nem felel meg a kellő garanciák követelményének, és sok helyen súlyosan megsérti a személyiségi jogokat. Ez az alapjogok egyértelmű, ö, csúszó, kúszó, ö, lassan történő, de megtiprása. Tehát következtetésem egyértelműen az, hogy az előadó, ahogy az előadó a lényegi problémákat megfogalmazta, és ennek megfelelően a LIBA bizottságnak elvi döntést kell hoznia a garanciák szempontjából. A mellékelt, hivatalosan is mellékelt véleményen további javaslatokat és részleteket is tartalmaz. Ha van erre idő, akkor a következő hetek során örülök, hogyha ezekkel foglalkoznak. És ha tényleg erre van szükség ahhoz, hogy a tanácsa megegyezzünk, akkor viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez ellentmond az emberi jogi védelmi garanciáknak. Csak ha szükséges és arányos és indokolt a hozzáférés, akkor lehet ezt megadni. Visszalépés ez a tíz évvel ezelőtti helyzethez képest. Köszönöm, Köszönöm szépen, Hastings úr. Most akkor... Most akkor úgy tűnik, hogy de Jong úr jelentkezett szóra. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagy köszönet Hastings úrnak. Mert mindig, mert mint mindig most is nagyon objektív volt, és elég bátor ahhoz, hogy megmondja az igazságot. Ezt már elég sokszor egyébként hangsúlyoztam itt ebben a szakbizottságban, hogy ez így van, és nagyon örülök annak, hogy az első jurodakon képviselhettem Hollandiát, ez nagy megtiszteltetés volt számomra. Ugye miért is kérünk mi egyáltalán új lenyomatot a menedékkérőktől? Feltettük ezt a kérdést akkor a minisztereknek, és akkor ezt támogattam is ezt a javaslatot, mert hogyha van egyfajta Dublini megállapodás, akkor azt valahol ellenőrizni kell. De azért ez nem egy torta volt, nem egy ö, automatikus dolog. Ha tudtuk volna, hogy ezt a rendszert a hatóságok fogják felhasználni, mármint a rendészeti hatóságok, akkor nem örültünk volna, ugyanis az azt hiszem, hogy a jog kezdeményezőinek egyáltalán nem volt ö, eredetileg szándéka. Tehát éppen ezért azt hiszem, hogy nagyon jó érvekre van szükségünk ahhoz, hogy megváltoztassuk ennek az eszköznek a jellegét. Ugye itt megint csak fontos az, hogy gyakorlatosiak le, gyakorlatiasak legyünk, és hogy odafigyeljünk a ö, terrorizmusra, a bűnözésre. Ezeket mind figyelembe kell venni. Úgyhogy egyetértek még egyszer Mr. Hastings minden szavával. A tanácsban ö, meg kell vizsgálni azt, hogy ö, pontosan milyen hatással volt ez a jogszabály, vagyis milyennel lesz a jövőben, itt egyfajta hatásvizsgálatra van szükség. De sosem tettük eddig meg. Még hogyha lennének is bizonyítékok, még akkor is nagyon nehéz lenne ezt a kényes egyensúlyt megtalálni, hiszen egyrészt ugye az, hogy, fel, hogy kérünk a menedékkérőktől új lenyomatot, az valami, de hogy aztán azt automatikusan felhasználják a rendészeti szerveink, azért az megint egy másik kérdés. És ugye ugyanez a kérdés vonatkozik arra is, hogy minden egyes európai állampolgártól vegyünk-e ilyen szempontból új lenyomatot, és ezt felhasználjuk-e az útlevelekben. Tehát nem egy könnyű kérdés ez. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Monika Makovaival most ebben az esetben nem is értek egyet, pedig nagyon nagyra becsülöm a sok munkáját ebben a házban, de most ebben az esetben azt hiszem, hogy vissza fogjuk utasítani, amennyiben elkezdünk tárgyalásokba bocsátkozni, akkor persze mindenfélét be lehet vezetni, de itt nagyon sok más kérdés is felmerül, amivel az Európai Parlamentnek lesz beleszólása, és igenis, és nagyon odafigyel ezekre a kérdésekre. És még egyszer köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Keller asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hastings úrnak ezt a nagyon érdekes jelentést én nekem is lenne jó néhány kérdésem, amit szeretnék elmélyíteni. A juradákkal kapcsolatban az a fő kérdés, hogy a rendészeti szervek miért is kérnek hozzáférést ezekhez az adatokhoz. Úgy gondoljuk, hogy több terroristát találunk majd a menedékkérők között, mint a populáció többi részében. Nem egészen világos tehát itt az indíték. Az Europol nem volt képes bizonyítékékkal előállni ebben a tekintetben, és nem hiszem, hogy azóta bármi változott volna, mióta az Europol ugye nem tudott megfelelő érvekkel szolgálni. Tehát éppen ezért azt hiszem, hogy ki kell mondjuk, hogy nekünk a politikánkban, a jogalkotásunkban tényekre kell hagyatkoznunk, és nem engedhetjük meg, hogy embereknek az alap jogaikba beavatkozunk, akkor, amikor nincs is a rendelkezésünkre álló megfelelő bizonyíték mérték. A menedékkérők nagyon sokszor olyan országokból érkeznek, ahol gyakorlatilag állami szinten működik a terrorizmus, és nem hiszem, hogy ez az egyetlen olyan csoport egyébként, a társadalmon belül, amelyet összeköttetésbe hozhatunk a terroristákkal. Ez világos. Tehát az, hogyha így tekintünk rájuk, akkor tulajdonképpen potenciális bűnözőként tekintünk ő rájuk. Ugye, ha összehasonlítjuk az új lenyomataikat a rendőrségi új lenyomat keresőkkel, akkor gyakorlatilag mint gyilkosokra, vagy potenciális gyilkosokra tekintünk rájuk. És egyébként nincs is megfelelő hatásvizsgálat. Nagyon régi hatásvizsgálatok vannak csak, amelyek egyébként nem is veszik figyelembe az alapjogokat. Ezen kívül ugye mindenki egyfajta egyességről beszél. De ez a csomag ez nem biztos, hogy sikeres lesz. Az Európai Parlament 2009-ben már erről szavazott, de négy éven keresztül a tanácsban állt az ügy. Úgyhogy nem hiszem, hogy a mi hibánk lenne bármi, nem lehet azt mondani, hogy most sietni kell, mert kevés az idő, hiszen a tanácsban álltak a dolgok, nem nálunk. És egyébként egyfajta szolidaritási mechanizmus klauzulát is szerettünk volna bevezetni a Dublinba. És hogyha ezt felfüggesztjük, akkor egyáltalán miről beszélünk most? Hát a menedék kérdelem az a menedékjog területére tartozik, és nem terrorista ellenes jogalkotásról van itt szó. És egyébként Hastings úrral is egy- egyetértek, hatáskör, hatáskört le kell korlátozni. Nem szabad, hogy az alapjogokról lemondjunk. A tagállamok tulajdonképpen mindenféle harmadik országokból érkező személyektől a lehető legtöbb biometrikus adatot szeretné begyűjteni. Most egy idő után ott fogunk tartani, hogy mindenkire potenciális terroristaként fognak tekinteni, de mi az, ami miatt erre szükség van? Nem tudom, hogy hogy miért tesszük ezt, és miért vagyunk annyira megrögzöttek ebben a kérdésben. Végső szavam az az erről, hogy itt semmiféle érv nem áll e mögött. Latford asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a kollégák megjegyzéseit arról, hogy milyen kockázatok állnak fenn. Azzal kapcsolatosan, hogy kifér hozzá az adatokhoz. Amikor a Eurodac létrejött, konzultációsok körünk volt, és azóta az agáink csak növekedtek. Tudják önök is, hogy itt egy más, egészen más jellegű vita lett volna, és pontosan ezért van most szükség az arányosság elvére, itt is. Úgyhogy Hastings úrral teljes mértékben egyetértek, nem szabad, hogy hogy ezt összekössük a menedék csomag más kérdéseivel. Nem, ez egy teljesen külön ügy, egy külön téma, úgyhogy teljes mértékben elkeserít az, hogy a rendvédelmi szervek hozzá juthatnak a menedékkérők adataihoz. Ez egészen más, mint az a téma, amit én akkor korábban a VISZ adatbankkal kapcsolatban letárgyaltam, hiszen ez egy önkéntes alapú adatbázis. Lenne néhány kérdésem. Hogyha a rendőrség valamelyik tagállamban mondjuk rajta kap valamilyen bűnözőn, akkor nem egészen tudom, hogy milyen jogra hivatkozhat, és pontosan milyen eljárást is követhet. És mi történik, hogyha megtalálják az adatbázisban az új lenyomatát valakinek, akkor mi történik? Erről ugye itt nem esik semmiféle szó. Aztán a 211-es cikk is érdekes, ami a új lenyomatokra vonatkozik. Ugye itt a tanácsi szöveg a látensek új lenyomatáról beszél. Nem tudom, hogy ez esetleg nem utalhat-e vissza a felelősség kérdésére, hiszen ugye itt ezek csak ilyen, te, ilyen részleges ö, új lenyomatok. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban például bevezetünk-e valamiféle védelmi mechanizmust. Hastings úr utalt a hatos cikkben a hatóságokra. Itt milyen hatóságokról van szó? Ez bírósági vagy rendészeti hatóság? A tanács ezt ugye állandóan a tagállamokra hagyja, de mi nagyon örülnénk annak, hogyha itt valamiféle kritériumokat szabnánk meg, hogy mi, mi is számít hatóságnak ebben az értelemben. A 14.4-es cikkben mi történik akkor, hogyha nem sikerül az adatokat begyűjteni? Tehát megfelelő, új minőségű, új lenyomatot. Nos, akkor ebben az esetben a vízhez kell visszatérnünk. A 19-es cikkben van egy kivétel, az előzetes ellenőrzésről a különlegesen sürgős esetekben. Most itt megint csak mi az, hogy ö, sürgős eset, különlegesen sürgős eset. Nem tudjuk, hogy ilyenek léteznek-e. Aztán az undue delay is egy kicsikét ö, ködös. Nem tudom, hogy ebben az esetben hogyha nem együttdöntési eljárásban lenne ez a szöveg, akkor lehet, hogy sokkal világosabban fogalmaznánk. Aztán a Eurodac adatokhoz való rendőrségi hozzáférésről semmi sem mondja ki, hogy milyen paraméterekre van szükség a tagállamok részéről, ahhoz, hogy más állampolgárok új lenyomatait ellenőrizhessék. Itt azt hiszem, hogy néhány minimális feltételt kellene bevezetnünk a jurodakhoz való hozzáférés esetére, talán lehet, hogy először a vízben kellene előzetes ellenőrzést végezni, a tanácsi szöveg pedig ezt a kritériumot nem is említi. Eddig az idézet. Most hát ebben sem hiszem, hogy a követelményekről konkrétan esne szó. azzal kapcsolatban, hogyha kivizsgálnak egy bűncselekményt. Lehetséges, hogy erre egyébként szükség van, de azt hiszem, hogy itt mégiscsak valamiféle feltételességet kellene megszabni a bűncselekmények felderítésének esetére. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is nagyon gyenge kritérium, és egyébként még ezt is kitörölte a tanács. Aztán a 21-es cikkről röviden. Tehát itt például az Europol által kért adatokról esik szó, ez megoldható, de ugyanakkor azt hiszem, hogy állandóan azt kell ellenőriznünk, hogy a megfelelő feltételeket írjuk elő. 29-es cikk például azt mondja, hogy a menedékkérő csak a Dublini egyezményről kell, hogy értesüljön, és a menedékkérőkre vonatkozó adatvédelmi kérdésekről nem tájékoztatják. 33-as cikk, pont 4. megfelelő, már, ér, már folyamatban lévő a bűnügyek feltárására vonatkozó adatszolgálattal kapcsolatban a Eurodac milyen specifikus esetekben köteles adatot szolgáltatni? Nem értem egész egyszerűen ezt. Hát hiszen eleve magától értetődő, hogy csak különböző esetekre vonatkozik, specifikus esetekre vonatkozik, úgyhogy egyszerűen nem értem, hogy ez mit jelent. vagy ugye akkor is megtartják ezeket az adatokat, hogyha a rendőrség úgy gondolja, hogy egy másik bűncselekmény felderítéséhez, folyamatban lévő nyomozáshoz van szükség ezekre az adatokra. Nem tudom, hogy ezekre a kérdésekre a bizottságtól írásos választ kaphatnék-e. Vagy van-e itt valaki ma délután a bizottságtól, aki erre választ tud adni? de legyünk, legyünk nagyon óvatosak, amikor ellenőrizzük ezt az intézkedést. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsikét több időre lesz szükség a jurodak megtárgyalására. Nem lehet átnyomni ezen a szakbizottságon. Ezt nem lehet félváról venni, hiszen itt eleve nagyon szerencsétlen helyzetben lévő emberekről van szó. Itt nem bűnözőkről van szó, hanem menedékkérőkről. Úgyhogy definíciójukból adódóan egészen az ártatlanság vélelmét meg kell adni számukra, ugye az, hogy a rendőrség eleve hozzáfér az ő adataikhoz, nem tudom, hogy ez a politikai deal része kell, hogy legyen. Elnök. Köszönöm szépen, Látford asszony. Mielőtt megkérném a bizottságot, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre, én is felvetnék néhány kérdést. Claude Morász kolléga nevében, aki nek el kellett hagynia az ülést. Két kérdést jegyzett fel, amelyet a bizottsághoz intéz. Az első, Mit tesz a bizottság és a tanács, illetve mit mond azon következtetésekre az adatvédelmi biztos részéről, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy a hozzáférés arányos, illetve szükséges. A második kérdés, hogy tudja a bizottság pontosítani, hogy az Európai Adatvédelmi Felügyelő véleményét miért nem kérték ki előjáróban? Ez a két kérdés, amelyek kiegészíteném a már említetteket. A bizottság kapja meg a szót, és utána ismét a jelentéstevőnk szólhat majd, először is tehát a bizottság képviselője parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztosan megérti ön is, hogy nem tudok válaszolni az összes kérdésre, de ki tudok térni a legfontosabbakra, és természetesen a képviselők rendelkezésére állunk majd a későbbiek során is, hogy részletesen megvitassuk a kérdéseket. Sok kérdés esetében úgy gondoljuk, hogy félreértésről van szó, ezek tisztázhatók, és így ez nem fog gondot okozni tehát. Hadd mondjam el először is, hogy az Európai Bizottság természetesen tudomásul vette az adatvédelmi biztos véleményét, és szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nagyon fontosnak tartjuk. Szeretném hangsúlyozni, ahogyan megtettem már legutóbb is, hogy a bizottsági javaslat nagyon hasonlít a 2009-es javaslathoz, ami a jurodakot illeti, és annak idején konzultáltunk az illetékesekkel. Akkor figyelembe vettük a lehető legnagyobb mértékben az adatvédelmi megfontolásokat is, így jártunk el mostani javaslatunk esetében is. És mivel a bizottság új javaslata nagyon hasonlít a 2009-es javaslathoz, ezért úgy gondoljuk, hogy a 2009-es hatástanulmány még nem veszítette érvényét ez ideig, ezért úgy gondoljuk, nem kell új hatástanulmányt készíteni, és úgy gondoljuk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése ebben a tekintetben nem változtatta meg a politikai térképet. Hadd térjek ki az alapvető jogokra vonatkozó hatástanulmányra is. A hármas cikket nagymértékben kibővítettük az alapvető jogok vonatkozásában, ami a bizottság új javaslatát éreti. Kitér tehát az alapvető jogokra, különös tekintettel a menekültügyek, menekültügyre és a személyes adatok védelmére. A javaslat így teljes mértékben egyet, össze van hangolva az alapjogi kartával. Így tehát, ami az alapvető jogokat illeti, a memorandumra hívnám fel a figyelmet, illetve annak hármas fejezetére. Aztán kitérnék az adatvédelmi biztos véleményének néhány pontjára is. Az Európai Bizottság nagyon üdvözölte ezt a véleményt, és a tanács is jelezte, hogy az adatvédelmi eszközök kérdését tisztázni kell, hiszen a Juradak javaslatban két külön adatvédelmi eszköz szerepel, mindenképpen eleget fogunk tenni ennek a kérdésnek. Emellett az Európai Bizottság Egyetért az adatvédelmi biztos abban is, hogy eh, az adatokat eh, fel lehet használni a bűnüldözésben. Egyetértünk abban, hogyha találatra kerül sor, akkor eh, az új lenyomatot mindig egy szakértőnek meg kell vizsgálnia. A tanács már is egyetért ezzel a javaslattal egyébként. De hadd mondjam el, amit a legutóbb is elmondtam, amikor a bizottsági javaslatot bemutattuk. A bizottság úgy gondolja, hogy a javaslatunk arányos, tele van, tel is tele van biztosítékokkal, és ezeket távirati stílus, stílusban fel is sorolnám. A jurodak ellenőrzés csak egy utolsó eszközként kezelhető, miután az összes egyéb nemzeti adatbázist ellenőrizték, és nagyon fontos politikai értelemben az, hogy csak is a főben járó bűnök esetében, illetve a terrorizmus gyanúja esetében lehet hasznosítani ezt az adat, ezeket az adatokat. És fontos hangsúlyozni azt, hogy a harmadik adatoknak nem adjuk ki ezeket az adatokat, és biztosítjuk, hogy az adat adatok átadása a legnagyobb mértékben korlátozott legyen. Rákérnék Keller asszony kérdésére, szerint a Europol jurodakhoz való hozzáférése nem tisztázott, nos, három dolgot jegyeznék meg ezzel kapcsolatosan először is. A Europol egy bűnügyi információs központ az Európai Unióban, és a célja, hogy gyakorlatilag összekösse az egymástól független bűnügyre utaló jeleket. A Europol célja továbbá, hogy megvédje az állampolgárokat bizonyos veszélyektől, Kiadtunk egy dokumentumot, ami arra vonatkozik, hogy miért javasoltuk, hogy az Europol hozzáférjen a Eurodachoz, és természetesen szívesen továbbítjuk ezt a dokumentumot a további együttműködés szellemében. A menekült státuszért folyamodók természetesen egy sérülékeny csoportot képeznek. Ez a 2009-es hatástanulmányban is benne áll. Úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat nem sérti a, az ártatlanság vélelmét, Ugyanaz, ugyanakkor azonban a memorandumban szerepeltetjük azt is, azt az elgondolásunkat, hogy nem szabad stigmatizálni a menekült státuszért folyamodókat de a továbbiakban még megvitathatjuk ezt a kérdést. Ledford asszony feltette azt a kérdést, illetve felhívta a figyelmet arra tényre, hogy biztosítani kell, hogy a hatóságok függetlenek ö, legyenek egymástól. Az Európai Bizottság valóban így gondolja, függetlenségre van szükség az érintett hatóságok esetében. Szükségesnek tartjuk ugyanis, hogy hatékonyan tudjanak működni az ellenőrzés területén ezek a hatóságok, és természetesen szívesen állunk a további eszmecsere elébe ezen a téren, hogyha a további részletekre is kíváncsiak. Az Európai Bizottság hatástanulmánya nem tisztázza, hogy arányos-e és szükséges-e az adatokhoz való hozzáférés, ez egy másik felvetés volt, Természetesen itt van a SZISZ rendelet, SZISZ 2 rendelet, ez egy nagyon fontos politikai, ez egy nagyon fontos eszköz. Ahogyan a legutóbb is elmondtam azonban, az új javaslat egy strukturális információs hézagot zár be, ugyanis, hogyha terrorista támadásra kerül például sor, akkor nem lehet hozzáférni a nemzeti adatbázisban például a menekült státuszt kérők új lenyomataihoz. Továbbá már most lehetőség nyílik arra, hogy az ilyen személyek adatait továbbítsák egymásnak a tagállamok. Ez a lehetőség tehát már most is létezik, javaslatunkkal csak európai szintre emeljük a már létező gyakorlatot. A Eurodac adatok a bűnügyi nyomozásban jelen pillanatban jelen szabályoknak megfelelően nem használhatók fel, ezért példát az ilyen jellegű felhasználásra nem tudok hozni. Végezetül pedig, és azt hiszem már eleget untattam önöket, a többit pedig szívesen elmondom négy szem közt, ha esetleg még kíváncsiak egyik-másik dologra, tehát Letford bárónő a nemzeti szintű találatokat említettem, én nem nyitom meg a csatornákat ezzel a, javaslatok, ezzel a javaslattal, a nemzeti eljárások továbbra is érvényben maradnak, és Ledford Báron rátért arra is, hogy a részleges új lenyomatok felhasználhatók-e? Igen, ez valóban így van, a részleges új lenyomatok is felhasználhatók lesznek a javaslat értelmében. De, és ebben az értelemben figyelembe vettük az adatvédelmi biztos véleményét, egy szakembernek kell elemezni az új lenyomatokat, a részleges új lenyomatokat, és hogyha ez a részleges új lenyomat nem olyan minőségű, hogy találatot eredményezne az adatbázisban, akkor a nyomozás lezárul ezen a téren. Tehát ezt a szállat nem követik tovább a hatóságok. Remélem, hogy sikerült a legfontosabb kérdésekre válaszolnom, és Természetesen várjuk az együttműködést a továbbiakban is a képviselőkkel. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Köszönjük szépen a bizottságnak. Latford asszony, nem halljuk. Gyorsan, pótkérdés, ha szabad. A bizottságot nem biztos, hogy jól értettem, hosszú ez a hét már. Azt mondta, uram, hogy a tagállamok már most cserélnek eurodak adatokat nyomozati eljárásban? Ugyanakkor ez nem engedélyezett? Tehát csinálják, de nem engedélyezett, akkor, akkor, akkor hogy, hogy csinálják, és hogy, hogy nem kapja el őket. Latvar azt félreértette, a tagállamok nemzeti adatokat cserélnek, egymás között nemzeti adatokat cserélhetnek, amelyeket maguk vettek le menedékesektől. Az Eurodac rendszer, ez csak egyszerűsíteni, de konkrétan, ha az Egyesült Királyságban levesznek egy menekültől egy nyúl, új lenyomatot, akkor ezt saját hatáskörben ő átadhatja egy másik tagállamnak, a két tagállam. Tehát akkor ugye gyakorlatilag meg is marad a káposzta, meg a kecske is jól lakik? rosszul lehet ezek után valamilyen következtetést levonni, és talán a ciprusi elnökség is kíván? Nem, nem, nem, nagyszerű. Fosszul akkor. Köszönöm, elnök úr. Nyilván nehéz most a dolog helyzetéből, vagy az én helyzetemből adódóan is összefoglalni az eladó helyet a tanulságokat. Én azt viszem haza tanulságul és neki tanulságul ebből a vitából, hogy az alapelv tekintetében elfogadott lenne egy ilyen adatbázis felépítése, részletkérdésekben azonban még nem értünk egyet. És ezekről még tárgyalni kell. Általában véve nem csak a menekült jog szempontjából szükséges Európában egy struktúrát adni az eljárásoknak. Tehát szerintem ez fontosabb szempont, mint az egyes bár jogos felvetések. Nyilván konkrét célmeghatározás mellett az, hogy a nemzeti hatóságok hogy férjenek hozzá az adatokhoz, az benne van a szövegben is, hogy csak ritkán, sürgősség vagy kivételes esetben konkrétan behatárolt körülmények között lenne engedélyezett. Ezt kell kiegészíteni konkrét cél megfogalmazásokkal, vagy biztonsági intézkedésekkel, de Bakovai asszony ezeknek szépen kihagyta a helyét, és ezért úgy gondolom, hogy az árnyék előadók ülésén meg tudunk állapodni majd valamiben, és amit az adatvédelmi biztos mond, arról is elgondolkodunk. A független hatóságok általi eh, felülvizsgálat és a cél meghatározás szerintem a szavak, azt hiszem erről lesz szó a következő árnyék előadói találkozó. Köszönjük szépen, Rossz úr, Makovej asszonynak is, és valamennyi előadónknak, a vitában részt vetteknek, és Hastings úrnak különösen. Most, hogy ezt a napirendi pontot le tudjuk zárni, bemondom, hogy november 7-e a módosítók benyújtási határideje, és 26-án, 27-én novemberben lesz az előzetes vita, és utána pedig februárban a végleges utolsó forduló. Tovább lépünk most a következő napi rendi pontra. ha megengedik. A 15-ösre a menekültügyi és migrációs alap témájára. Szilvi Giam, a téma előadója. Először őt fogjuk meghallgatni a módosítókról, utána a bizottságot, a tanácsot és az egyes képviselőket. Giam asszony. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, amilyen röviden csak lehet egyáltalán a módosításokról szólnék. 120 módosítás van. Nagyon sok közös módosításra került sor, ami egyébként szerintem nagyon kedvező helyzet. A második dolog, amit szintén pozitívnak tartok, hogy általános értelemben elfogadom ezeket a módosításokat, ugyanis ezeknek nagy többsége beleilleszkedik a jelentésembe, és egyébként a bizottsági javaslatot is támogatják, természetesen erősítve vagy pontosítva bizonyos intézkedéseket. Röviden nézzük meg, hogy a módosítások hogyan is néznek ki, milyen csoportokba oszthatók. Először is fontos a technikai segítségnyújtást hangsúlyozni. Ugye itt a struktúrákat leegyszerűsítettük, ami miatt sokkal egyszerűbb lesz az adminisztráció a tagállamok részéről, de egyszer együtt fontos az, hogy a tagállamokat támogassuk, hogy minél optimálisabb módon tudják az alapokat felhasználni. És ráadásul fontos az is, hogy a tagállamok könnyen meg tudják oldani a rájuk első feladatokat, <clears throat> és ezzel az európai egységet erősítsék. A módosításokkal kapcsolatban a pénzügyi eszközök elosztása minél igazságosabb kell legyen. Nagyon jó az, hogy integráljuk a menedéket és a menedékes politikákat. A prioritásokat kiegyensúlyozottan kell meghatározni, nem szabad, hogy valamelyik opciót előnybe részesítsük. Tehát nem szabad például mondjuk csak biztonsági megfigy- megfontolásokat figyelembe venni, és kevésbé mondjuk az emberi jogi vetületet. A harmadik része a módosításoknak az Európai Uniós ügynökségek finanszírozása ezen az alapon keresztül. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a finanszírozások nem mehetnek a ügynökségekhez, de azt viszont nem szabad megengedni, hogy ezeknek az ügynökségeknek a pénzügyi problémáit oldja meg. Tehát ezért lenne nagyon fontos például a Frontexre kitérni, mert tudjuk, hogy ott is további eszközökre, pénzeszközökre van szükség. Statisztikai kérdések, négyes pont. Itt egyelőre még nem nyilatkoznék, mert ezzel kapcsolatban jó néhány módosítás volt mi szerint nagyobb vizibilitást kell adni az alap felhasználásával kapcsolatban. És aztán van még egy ötödik csoport, amely módosítások leginkább a minőséget kívánják javítani. Kollégámmal együtt nagyon sok módosítást terjesztettünk be ezzel kapcsolatban három dimenzióra hívnám még fel a figyelmet. Egy nagyon erős üzenet érkezik a parlament részéről, itt a szolidaritásra gondolok, hiszen az összes árnyék jelentéstevővel közösen a 80-as cikk bevezetését szerettük volna erősíteni jogalapként. Ez egy nagyon erős üzenet, ugyanis a azt mutatja, hogy az Európai Parlament egységes a szolidaritás kérdésében, és a szolidaritást nem csak a szavak szintjén, hanem bizony a tettekben is látni szeretnénk. Ezzel kapcsolatban mindannyian egyetértünk, és nagyon örülök annak, hogy ez megjelenik a módosításokban is. A második vetülete a beterjesztett módosításoknak, egy jobb tehát a, felha, az eszközök felhasználásának helyesebb elemzését, különböző mutatószámokkal való alátámasztását kérjük. Itt minőségi és mennyiségi értelemben egyaránt, jobb adással kapcsolatban, vagy információ átadásra vonatkozóan egyaránt. Azt hiszem, hogy a tanács is kíván néhány javaslattal élni ezzel kapcsolatban, Úgyhogy az értékelés dimenziója nagyon fontos számunkra is. És a harmadik vetülete a módosításoknak, az pedig a minőségi és mennyiségi szempontok figyelembevétele, ez nagyon-nagyon sok módosítást tartalmazó kérdéskör, és itt azt hiszem, hogy az Európai Parlament tanúbizonyságot tett amellett, hogy egy befogadó Európát szeretnénk. Aminek az a célja, hogy egyrészt többet tegyünk, és jobban végezzük a munkánkat a letelepedések segítésében. ebben az irányba kell lépéseket tenni, hogy programokat valósítsunk meg a letelepedés segítésében, a befogadás és az integráció minőségén kell javítanunk. Kedves kollégák, tehát ennyit a módosításokkal kapcsolatban. A következő lépések azt fogják jelenteni, hogy novemberben lesz egy szavazás, és aztán azután találkozom majd a jelentéstevőkkel és meglátjuk, hogy milyen kompromisszumokra tudunk jutni a módosítások tekintetében. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen! Most a bizottság és tanács következnek. Parancsoljon! Asszonyom, köszönöm az előadónak pedig a munkát és a módosítókat benyújtóknak. Emlékeztetnék arra, hogy a menekültügyi és migrációs alap az MFF csomag része, és a horizontális eszközökről is lesz szó. Ezek a végrehajtási ágai ennek az eszköznek, és a másik két eszközről, a belső biztonsági alapról tudom, tudtam, a következő ülésükön foglalkoznak majd. Először néhány általános bevezető szót szólnék a javasolt módosítók kapcsán. Az alapvető és emberi jogok kérdésében a bizottság egyetért önökkel abban, hogy ez egy nagyon fontos téma, soha nem volt szándékunkban olyasmit társfinanszírozni, amely harmadik országok állampolgárainak ilyen alapon korlátozná a menekült jogi védelmét. Meg akarunk felelni az emberi jogi és egyéb szempontoknak is, amelyek az európai menekülti rendszerben eddig is működtek. Az alapot tehát e- ezzel összhangban működtetjük. Tudom, hogy önök idéztek itt cikkeket, de ezeket mi mind figyelembe is vettük. Eleve úgy kezdtük ennek az eszköznek a kialakítását, hogy ezeket az elveket végig fogjuk vinni az egész szövegem. A második megjegyzésem az indikátorokkal kapcsolatos, az előadó is említett őket. Amikor legutóbb önöknél jártam és elmondtam, az indikátorok akkor vannak benne a szövegben, amikor tényleg indikáló funkciójuk van, vagyis azt fejezik ki, hogy itt közös vitára van szükség róluk, és az elnökség majd a közös vita után és alapján a tanácsnak új javaslatokat terjeszt elő. Ne felejtsék el, hogy önöket már meg is hívtuk egy ilyen egyeztetésre jövő héten az adhok tanácsi munkacsoportba. Az elnökség is tudatában van az önök bizottsága által benyújtott módosítóknak. De fontos, hogy az indikátorok egyszerűek maradjanak, mert a szövegben előforduló indikátorok eleve általános ismert indikátorok, ugyanakkor specifikus célokhoz köthetők, és jól mutatják, hogy mit értünk el az adott politikai területen. Tehát szükség van mérhető indikátorokra, hogy lehessen az alap hatékonyságát mérni. A tagállamoknak évente kell majd benyújtani jelentést a közös indikátorok teljesítéséről, sőt, a specifikus indikátorokról külön programokat kell indítaniuk de éppen ezért a közös indikátorokat próbáljuk szűk körben tartani, és jól mérhetőket vezünk csak be ebbe a körbe. Az előadó utalt továbbá a technikai segítségnyújtásra. Nos, ez nyilván fontos tevékenység. A jelenlegi alap belül is működik ilyen, a következő időszakban ez 5%-os arányt érne el, a strukturális alapokra vonatkozó javaslatokkal is összhangban van. A jelenlegi technikai ö, segítségnyújtási arány éppen 4,9%. A parlament és a tanács majd még vitázni fog a 8-as szikről a technikai segítségnyújtás kapcsán. A bizottságban zajlanak erről a viták és más eszközökről, a kisebb tagállamok, amelyeknek kisebb programjaik vannak, rámutattak arra, hogy nekik a fix költségeik relatíve magasak, és ezért a nekik garantált fix költség nem elegendő. Ezért megpróbáljuk a javaslatot abba az irányba terelni, hogy a fix és változó igények eh, rugalmasan tükrözzék az egyes tagállamok nagyságát és aktivitását. A bizottság, amikor a 7%-ot hallja, ezt nagyon magasnak tartja, mert minél többet költünk a technikai segítségnyújtásra, annál kevesebb pénzt jut a konkrét cselekvésekre. Tehát eh, jó dolog a technikai segítségnyújtás, de ez csak felkészíti a tagállamokat arra, hogy segítsék a rászorulókat, de nem a rászorulók kapják. Tehát értem én, hogy erre is igény van a tagállamokban, de meg kell találnunk itt az egészséges egyensúlyt. Az előadó az ügynökségeket is említette, és közöttük a 174-es és 184-es módosítókra szeretnék reflektálni. Az ügynökségeket az EU költségvetéséből finanszírozzuk. A következő időszak költségvetése ö, olyan, hogy egyre több ügynökség szeretne saját forrásokhoz jutni. A bizottsági közlemény az MFF-re vonatkozóan adott esetben elfogadhatónak láthatja, hogy legyenek adhok feladatok is az ügynökségeknél, amelyeket persze a költségvetési rendelettel összhangban kell adhok módon finanszírozni, de erre eljárás kell kialakítani. Ez nem először merül fel egyébként a biztonsági alap, a menekült alap kapcsán. A bizottság ezért általában nem támogatja a 174-es és 184-es módosítókat. E, ezek részben a többi eszközre is érvényesek, nem akarom most mindegyikkel kapcsolatban elmondani ugyanezt a történetet, csak néhány specifikumra térnék még ki. Például a 80-as cikkre, amelyet az előadó is idéz, erről a bizottság vélemény az, hogy a, a jogalap, amit javaslunk kielégítő, de a 2012-es márciusi nyilatkozatában a biztos úgy nyilatkozott, hogy ezzel együtt hajlandóak vagyunk rugalmasságot mutatni, hogyha más javaslatok is. Ami a célcsoportokat illeti, az MFF szempontjából a migrációs hátterű polgárok legálisan tartózkodásával kapcsolatban a módosítót nem tudjuk befogadni, mert az egyes tagállamok ide vonatkozó jogait nem lehet az EMF-ben megfogalmazni. Ez a szerződésekből levezethető elsőleges jog, és harmadik országok lakosaira is közvetlenül vonatkozik. Ami a menekülti státuszt illeti, a kettes módosító új specifikus célkitűzést fogalmazna meg, a, az európai menekültügyi rendszerhez való biztonságos hozzáférésre vonatkozóan nem hiszük, hogy erre szükség van. Ezt már egy célkitűzés lefedi, amely az, a menekültügyi rendszer erősítéséről szól. A visszatelepítési programmal kapcsolatban ö, kaptunk néhány konstruktív módosított az előadó rámutatott, hogy ösztönzőkkel kell a tagállamokat rávenni arra, hogy ezzel éljenek. A, a, az el, mulasztásból történő ö, hibákat vissza kell szorítani, feltételekhez kell kötni azonban az általány elszámolást, az általány elrendezett visszatelepülés egy egyszerű EU kiadás, és ilyen értelemben azonban jó. A hetes cikk célja más, ez tagállamoktól kapacitás építési feladatokat vár el a pénzért, ami persze visszatelepítésre szükséges. Szerintünk az alap, alapleírásában Ö, nem adhatunk túl konkrét javaslatokat, hiszen a kvótákat a tagállamok határozhatják meg a jövőben is. De a visszatelepítési ö, komponest kötelezővé lehet tenni, még ha az összegét nem is. Ami a visszatérítés, visszatalancsalásra vonatkozó módosítókat illeti, ők ugye kitörölnék ezeket a szavakat a rendeletből, a bizottság úgy gondolja, hogy a hatékony visszatelepítési politikának alapvető eleme ez is, szükséges, fontos eleme a jogi eszközök tárának. Tehát emellett kitartunk. Ami a specifikus fellépéseket illeti, a kettes függelékben vannak ezek benne, ezek olyan támogató tevékenységek, amelyek az európai hozzáadott érték szempontjából fontosak, hiszen több tagállam összefogva hajtja őket végre. A két módosító, ami ide vonatkozik, ezzel a célral nem áll összhangban. A 104-es módosító az Európai Menekültügyi Hivatal finanszírozná ebből az összegből, és a 185-ös pedig a helyi önkormányzatok nak adja a feladatot, hogy helyi integrációs intézkedéseket alkalmazzanak, vagy ilyenekre pályázzanak. Szerintünk ezt a shared management elve bőven lefelé nem kell ilyen részletekbe menni. A 85 vagy 86-osról szóló ezek a preambulum bekezdések elmagyarázzák a kalkuláció módszerét, a kalkuláció rendje benne van a szövegben, tehát van egy fix összeg, és van egy változó összeg. Nem akarunk újabb terhet róni komplikált kritériumokkal a tagállakok nyakába, ezért olyan statisztikai adatokat tartunk használhatónak, amelyeket az Eurostat már jóváhagyott, verifikált és alkalmazhatónak javasol. Azt hiszem, bőven adtam itt most ö, vitára ö, okot, most abba hagyom. Köszönjük szépen, most pedig lehetőséget szeretnék adni a tanácsnak, hogy a ciprusi soros elnökségnek, hogy szóljon hozzá, ha szeretne, mielőtt a képviselők kérdéseket tennének fel, parancsoljanak. Köszönjük szépen, elnök úr! A tanácsi munkacsoport október 15-én fogja lezárni a munkáját, és a koreperben novemberben megpróbálunk egy mandátumot elérni, ezáltal megkezdhetjük a tárgyalásokat a parlamenttel. Jelen pillanatban a tanácson belül a belügyi MFF eszközökre vonatkozóan a horizontális kérdésekre összpontosítanak, ami a külügyi kapcsolatokra vonatkozó javaslatokat illeti. A tanács egyetért azon prioritásokkal, vagy azon fontos kiemelt elemekkel, amelyeket a, taná- a bizottság és a parlament is említett. És a soros elnöksége már elkészítette, a, illetve hozzáigazította a horizontális kérdésekre vonatkozó javaslatát az MFF-re vonatkozó javaslatához. Az elnökség tekintettel arra, hogy a szakbizottság november 27-én szavaz majd a saját szövetségéről, szeretne szorosan együttműködni a parlamenttel és a bizottsággal, hogy mielőbb megállapodásra tudjunk jutni ebben a témában. Tehát a soros elnökség szeretné a négy rendeletre vonatkozó javaslatokat minél jobban közelíteni egymáshoz december 19-e előtt, ugyanis ekkor kerül sor a ciprusi soros elnökség utolsó korreperülésére. A ciprusi soros elnökség szeretné még szorosabbra, fűz, szorosabbra fűzni az együttműködést a parlamente, annak érdekében, hogy közös stratégiát kövessünk a tárgyalások során, és hogy mielőbb egyetértésre tudjunk jutni a legfőbb kérdésekben. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig úgy látom, senki nem szeretne hozzászólni, úgyhogy a jelentéstevő kap szót újra, Géjom asszony parancsoljon. Nem mégsem. Az árnyék jelentéstevő, Papa Nikola úr még hozzászólna. Árnyék jelentéstevő vagyok, ezért egy rövid megjegyzésem lenne. Szeretném megköszönni Géjom asszonynak az eddigi együttműködést, és hogy kezdetektől fogva mindenkit bevont a munkába. Azt hiszem, ez a jelentés egy nagyon jó kiinduló pont lesz, az összes frakció pozitívan áll hozzá. Ez az ok annak, hogy a legtöbb módosító esetében úgy gondoljuk, hogy ezek megerősítik a javaslatot. Néhányjal kapcsolatosan természetesen kritikusak vagyunk, mind a bizottság, mind Guillaume asszony szólt ezekről, de hát ezeket van még időnk megvitatni. Támogatjuk Guillaume asszonyt abban is, hogy a 80-as cikk legyen a jogalap, és nagyon örülök annak, hogy az összes frakció egyetért ebben. Két további megjegyzésem is van. Először is módosítóinkkal eleget akarunk tenni annak a különleges helyzetnek, amely néhány tagállamban uralkodik, nevezetesen, hogy az EU külső határain helyezkednek el. Emellett A humán erőforrások tekintetében támogatni szeretnénk eh, a tagállamokat, és néhány olyan módosítót is benyújtottunk. Egyébként tudom, hogy nem könnyű feladat elé állítanak ezek. A 128-as, 126-os módosítók tartoznak ide, valamint a 146-os. A menekültügy minden tagállam saját felelőssége, ezt tudjuk, de azt hiszem mindannyian ismerjük az ehhez kapcsolódó problémákat, és ami és ezek a módosítók különösen a kivételes helyzetekre vonatkozik, és talán ezekre vonatkozóan rugalmasabbak lehetünk, és biztosíthatjuk a megfelelő forrásokat is. Remélhetőleg gyümölcsözőek lesznek a megbeszélések, ami a kompromisszumokat életi, és reménykedünk a pozitív eredményben, és köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek. Köszönjük szépen. Guillaume asszony, kérem zárja le a vitát. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy minden reakcióra nem tudok most választ adni, de az biztos, hogy azt figyelembe kell vegyük egyrészt, hogy biztos alapokon álljon az alap, a felhasználását tekintve világos szabályokat fogalmazunk meg, mert nagyon sok tagállam vehet ebben részt, és másrésztről a parlamentnek pedig az is a feladata, hogy értelmet adjunk annak, amit teszünk, és ugyanakkor meghallgassuk a felhasználóknak a véleményét. Úgyhogy nem hiszem, hogy túlságosan aggadalmas aggodalmaskodnunk kellene a közös munkával kapcsolatban. Mindenesetre az biztos, hogy minden energiámat arra fogom használni, hogy jó mm, egyességre jussunk. Köszönöm, Guillaume asszony, akkor ennyit erről. És akkor most következik november 26-án lesz egy orientációs szavazás erről, hogyha az rendben van. És akkor, amennyiben ez rendben van, a következő napi rendi pontunkat, a 16-ost kezdhetjük meg. Ami pedig az Európai Határőrizeti Rendszer, a Juroszúr létrehozására vonatkozik. Jan Mulder a jelentéstevőnk. Itt most a módosításokat fogjuk megvitatni. Tudjuk azt, hogy nagyon sok módosítás van. 230 módosítást terjesztettek be. Úgyhogy kérem, hogy mindenki álljon készen, bizottság, tanács, elnökség, mindenki. Mert csak fél óránk van ennek a napirendi pontnak a megvitatására, maximum 40 perc, Mulder úr, öné a Thank you, uh, Chair. I uh, ha rajtam áll, akkor 14 perc alatt is letudhatjuk, mert uh, rövid leszek. Ez a jelentés nagyon felkeltette a bizottság érdeklődését, sok módosítót nyújtottak be, ön is elmondta. Én átnéztem ezeket, sok közülük elfogadható számomra. A jelentésem fő célja az, hogy elkerüljük a jövőben azokat a tragédiákat, amelyek a földközi tenger térségében történtek, és sokan ugyanígy gondolják, erősítik az álláspontomat. Azt javaslom, hogy fogadja el ezt a bizottság, lesznek kompromisszumok bőven, dolgozom rajtuk, és ha szavazunk majd, akkor szerintem akár egyben is szavazhatunk az összes 180 módosítóról. A jelentésem második fő üzenete pedig az, hogy az Euroszűr harmadik országokkal ne cseréljen adatot, ezt is módosítanák többen. Egyetértek ezekkel is, hogy szabad ezt pontosítani, de az alapelvet mások sem vitatják, hogy személyes adatokat nem lehet harmadik országoknak kiadni, és nem a személy számít, hanem a helyzet. A harmadik mondani való pedig az Egyesült Királyság és Írország együttműködésével foglalkozik. Ezzel kapcsolatban csak egy módosító született, Latford asszony nyújtotta be ezt. Ezt lehet, hogy nem tudom támogatni, mert eh, már jogászok jelezték, hogy ez gondot okozhat, úgyhogy ezt meg kell még nézetnem. De ha Írország és az Egyesült Királyság együttműködése az Európába igyekvők helyzetét általában javítja, akkor én nem kívánok ennek keresztbe tenni. Ennyit kívántam csak elmondani. Köszönjük, Mulder úr! Halljuk akkor most a bizottságtól, nem tudom kinek kell megadnom a szót, Sfaszfe. Köszönöm, elnök úr. Két rövid megjegyzésem lenne, miután megnéztem én is a módosítókat, a bizottság alá szeretné húzni, hogy az Euroszúr több célú rendszer, három fő célt követ, az irreguláris bevándorlás megelőzése, a határokon átívelő szervezett bűnözés visszaszorítása, és a befogadott migránsok és menekültek eh, körülményeinek javítása. Ez az operatív gyakorlatban nagyon szorosan összefügg, konkrét példát is tudok. A spanyol parti őrség gyakran találkozik olyan helyzettel, hogy a észak-afrikai partokról kis hajók elindulnak, ezeket ők meglátják, és a, a parti őrségnek elsősorban rendű feladata az, hogy őket kimentse a vízből. Ugyanakkor előfordul, hogy képtelenek a jelenlegi technológiával elfogadni ezeket a hajókat, mert nem elég gyorsak hozzá. Tehát eh, ez mutatja a három terület összefonódását. Második megjegyzésem. Ha migránsok életét elviselhetőbbé akarjuk tenni, prioritásként kezeljük, akkor ehhez az szúrnak eszközöket kell adni. Itt konkrétan a Common, common Application of Surveillance Tools eszközre gondolok, a műholdas képalkotásra és a gyors csónakokra, mert főleg azért halnak meg, menekülők fulladnak bele a tengerbe, mert nem jó elég a technológia, nem elég jó a technológiánk ahhoz, hogy őket időben meglássuk, és persze nem jó az együttműködésünk sem az érintett földközi tengeri országokkal, ezért ezen elemek javítását javasoljuk ebben a tervezetben. Köszönjük a bizottságnak. A ciprusi elnökség részéről Konstantinedis úr. The presidency. Sorry. Tehát az elnökségnek adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját és a bizottság képviselőjének is a hozzászólását tudomásul vettük az álláspontokat és a módosítókat is, amelyekért nagyon hálásak is vagyunk. Biztosak vagyunk abban, hogy a szakbizottságban mielőbb orientációs szavazást tartanak annak érdekében, hogy a tanács és a parlament közötti tárgyalások a soros elnökség vége előtt megkezdődhessenek. Emellett üdvözöljük a szakbizottság támogatását, ami a rendszer létrehozását illeti, különösen ami az október 1 határidőt illeti, arra vonatkozóan, hogy az a Euroszór akkor kezdjen működni. Úgy gondoljuk az elkövetkezendő hetekben, megkapjuk majd a Koreper mandátumát, hogy meg kezdjük a tárgyalásokat a parlamenttel. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy a ciprusi soros elnökség örömmel várja a további együttműködést Mulder úrral és az árnyék jelentéstevőkkel, hogy sikerüljön kiegyensúlyozott megállapodást és eredményes megállapodást elérnünk ebben a témában. Köszönjük szépen! Most pedig megkezdődik a vita. Skurje úr! Köszönöm szépen! szerettem volna először is megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon jónak gondoljuk a munkáját, nagy részben osztjuk is. Hát aztán természetesen majd lesznek még olyan aspektusok, amelyekkel kapcsolatban majd további tárgyalásokra lesz szükség. A módosításokkal kapcsolatban csak néhány dologra szerettem volna felhívni a figyelmet. Szerintünk van néhány olyan módosítás, amely az Euroszúr kontextusán kívül esik. Olasz vagyok, így gyakorlatilag naponta látom a menekültek vízbefúlásának tragédiáját, úgyhogy azt hiszem, hogy a néppárt és más kollégák részéről is, az olasz kollégák részéről mindenképpen elmondhatom, hogy ez napi valóság számunkra. És éppen ezért lenne fontos az, hogy jobban odafigyeljünk a problémás vetületekre is. Aztán vannak más olyan módosítások, amelyek tulajdonképpen néha az euroszúrt, mint hogyha egészen felborítanák, és hármas célja helyett gyakorlatilag csak az emberéletek védelmére korlátozza annak hatáskörét, ami természetesen nagyon fontos, sőt a legfontosabb vetülete, de mégsem csak erre vonatkozik ez az anyag. Aztán vannak olyan módosítások is, amelyek szinte teljesen el akarják tüntetni a beván, tehát a, a legális bevándorlást, pedig azért ilyen is létezik. És aztán ott vannak még a személyes adatok kérdései, ami szerintem talán a legjobbat úgy tehetünk, hogyha egyetértünk a jelentéstevővel de itt is vannak olyan módosítások, amelyek hát egy kicsikét a hatáskörön túllépnek. Az is lehet, hogy az én nyelvi verzióm nem helyes. Itt minden esetre azt olvasom, hogy az Euroszúr kommunikációs ö, hálózatán belül a személyes adatok szolgáltatása nem lehet tárgya az adatszolgáltatásnak. Hát akkor mégis milyen adatokról beszélünk, úgyhogy itt biztos, hogy inkább egy fordításbeli gonddal van, gondról van szó, amit tisztázni kellene. Aztán ott van az ír, nagy-britanniai kérdés. Ez megint csak egy olyan kérdés, amely időről időre visszatér ugye Schengenre vonatkozó és az ahhoz kapcsolható intézkedések és az Euroszúr kapcsolata. Erről is majd még sokat kell beszélnünk a jövőben, és tovább kell mélyítenünk. Köszönöm. Köszönöm, Skúria úr. Most pedig Eszú úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Mulder úrnak köszönöm a munkát. Konstruktív hozzáállását az együttműködés során velünk árnyék előadókkal. Amint hallották az előttem szólóktól, Gyakorlatilag teljes konszenzus van a módosítók között, sőt a parlament és a bizottság között is, arról, hogy az Euroszúr fő célja az emberi életek megmentése, az illegális migráció kontextusában. Talán egy kicsit ismétlem is az olasz kollégát, aki előttem szólt, de konszenzus van a személyes adatok cseréje fejezet tekintetében is, és az előadó azt javasolja, hogy az európai polgárok személyes adatai ne kerülhessenek ki az Eurofuron keresztül harmadik országokba. A jelentés nagyon jó, ezzel a részével is egyetértek. Ugyanakkor erősíti az Euroszúrt és konkretizálja a célkitűzéseit. Most akkor kell asszony. Köszönöm szépen az előadónak ezt a nagyon jól megfogalmazott szöveget, benne levő javaslatokat. A bizottság javaslat is jó volt, Persze azért írtunk hozzá módosítókat, négy területen, az emberi jogi területen, aztán a mentés, az adatvédelem terén, bármilyen adatforgalom kerüljön bele egy logba, egy logbookba, hogy ki, kivel, mikor, milyen adatot cserélt, milyen célból, ezt nagyon fontosnak tartjuk. A harmadik országokkal való együttműködés tekintetében a szövegből úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne törölni, mert az ilyen együttműködés soha nem volt, és nem is nagyon lesz a jövőben sem átlátható sokkal több gondot okozott, mint hasznot. Sokan visszaélnek vele, nem akarjuk, hogy ez újra megtörténjen. Tehát harmadik országokkal az információ csere komoly gondokat okozhat, és ezt a jövőben el szeretnénk kerülni. Mi a 12-es cikk egészét törölnénk, a felügyeleti eszközökről rendelkezik ez a cikk, mert nem látjuk a bizonyíték és a bizonyíthatóság alapúságát a dolognak, ugyanakkor nagyon költségesnek látszik. Tehát, hogy most műholdakat állítsunk pályára, meg drónokat, ez nem szélrevezető, mert ezek elvennék az összes pénzt, és sok fontos szélre nem maradna. Az Euroszúr nem pusztán egy eszköz, nem más politikák végrehajtási kerete, hanem saját célja van a határaink szigorú legjobb technológiákra épülő védelme, tehát ne tekintsük más politikák eszközének. Ez, ez a határpolitikánk, és persze nagyon drága a mentéssel kapcsolatban. Ma délőtt részletes vitát folytattunk a Frontex elnökével, Leitenen úrral, és ő elmondta nekünk, hogy nekik is az életmentés a fő prioritásuk, de amikor megkérdeztük a bizottságot, hogy akkor nem kéne ezt a Frontex alapfeladatává tenni a mandátumban, akkor azt a választ kaptuk, hogy ez nem lehetséges, mert alapvetően a mentés tagállami kompetencia. Az Euroszúrban is leírták, hogy a mentés prioritás. Na de ha ez tagállami kompetencia, tehát prioritásként látjuk, ugyanakkor nincs erre kompetenciánk. Tehát ez, ez egy hiányzó kapcsolat, ellentmondás. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy nem lehet a mentést elsődleges prioritássá tenni, mert ez csak a tagállam feladata lehet. Tehát mondanak itt egymásnak a törekvések. Most vagy nem csak megmentjük, hanem tényleg a mentést is feladatunknak tekintjük a, a menekülőket, vagy pedig rábízzuk ezt a tagállamokra, de akkor vonuljon ki ebből az Euroszúr meg a Frontex is. Köszönöm. Util, there you go. Buzutil úr, parancsoljon! Nem, nem kért szót? Pedig feljegyeztük a nevét. Enszt asszony akkor? Esetleg. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját egy nagyon nehéz jelentéssel. Nagyon jól megbírkózott, nagyra értékeljük, hogy a nagyon fontos tényezőket is figyelembe vette. Az élethez való jog megfogalmazás szerintem rendben van és pozitívnak tartjuk és támogatjuk, hogy a harmadik országok esetében ne legyen információs adatcsere. De ebben ki is merült a támogatásunk, ami a jelentését illeti. Összességében ezt az Euroszúr rendszert, és ezt szeretném világosan, őszintén kimondani, nagyon kérdésesnek tartjuk, vagy mondhatnám akár azt is, hogy szigorúan elutasítjuk különböző okokból kifolyólag. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ma délelőtt hallhattuk egy kolléga véleményét a Frontex-től is, aki mindenfélét elmondott arról, hogy mi történik az életek megmentése területén immáron. Szerintem ehhez nincs szükség egy ilyen megfigyelő rendszerre. Valamilyen rendszer kell az emberek megmentésére, igen, ez így van, de egy ilyen rendszerre, gondoljunk a 12-es cikkre, egy ilyen megfigyelő rendszerre nincs szüksége. Hogyha részletekbe megyünk, hát nem a határokon átnyúló bűnözés a probléma, hanem az illegális migráció. Más fogalmakat használtunk már korábban is, szabálytalan migráció egy ilyen fogalom volt például, de ebben a szövegben azt hiszem, vannak olyan megfogalmazások, amelyek miatt el kell utasítanunk azt, ha nem is tartalmi szinten. Ezen a szinten nem haladhatunk tovább véleményem szerint, és semmi nem is utal arra, hogy egy ilyen biztonsági rendszerre szükség lenne. Ha megnézem a 12-es cikket, felmerül bennem a kérdés, hogy miért van szükség a pilóta nélküli repülőkre, drónokra, hogy ezen a téren tevékenyé váljunk. Szerintem erre nincs szüksége. Az Euro szerintem egy lobby programa. Többek között ezért is elutasítjuk azt. Két megközelítést alkalmaztunk. Egy átfogó módosítót javasoltunk, mondván nem akarjuk ezt az egészet, de mivel aztán rájöttünk, hogy valószínűleg máshogy alakul a többség a szakbizottságon belül, mégis úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a vitában, hozzájárulunk ahhoz, és elgondolkodtunk azon, hogy milyen módosítókat tudnánk benyújtani, ami arra irányul, hogy a migránsok életét megmentsük, a személyes adatok cseréjét nem szeretnénk látni, ezt elutasítjuk, és ezeket az eltúlzott eszközöket a 12-es cégben ezeket mi a módosítónkban töröltük a, szövegünk, a szövegből, mivel teljesen hibásnak tartjuk ezen eszközöket ebben a kontextusban. Hangsúlyoztuk még egyszer mindenütt a tengeren bajba kerültek megmentésének fontosságát, és a továbbiakban még gondolkodunk azon, hogyan lehet a kompromisszumos módosítók esetében megállapodásra jutni. De ami ezt a megfigyelési technológiát illeti, gondoljunk csak bele, vannak nemzeti eszközeink, és van egy európai szintű eszközünk, és az efféle megfigyelés nagyon könnyedén kibővíthető nem csak a határmenti vidékekre, hanem az Európai Unió egészére. Ez egy valós veszély, egy reális veszély. A technológia továbbfejleszthető, legyünk óvatosak, nagyon nagyok az aggályom ennek kapcsán, főként ami ezt a megfigyelő rendszert illeti. Rendben van, hogy az elnök, köszönjük Ernst asszonynak, most pedig a bizottság képviselője kapja meg a szót, még mielőtt Mulder úr lezárná az eszmecserét, hiszen a bizottságnak is biztosan van mondani valója. A bizottság képviselőjét szólítom. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Megismételném azt, amit már a korábbiakban során is próbáltam érzékeltetni. A migránsok életének védelme világos célkitűzése a Juroszórnak. Véget kell vennünk annak, hogy százával, ezrével fulladnak a földközi tengerbe a migránsok, azt hiszem ebben mindannyian egyetértünk. Jogilag ez nem olyan egyszerű, ugyanis a bajba jutottak megmentése nem európai hatáskör, de a nemzetközi jog már kitér erre. A nemzetközi tengeri, ügynök, tengeri, tengerügyi szervezet is kitér erre, vagy hajózási szervezet is kitér erre. És a tagállamokban vannak megfelelő eljárások az ilyen mentőakciókra, vannak központok, amelyek ezzel foglalkoznak, és ezek a központok nem csak a bajba jutott migránsokon segítenek egyébként, hanem sok más esetben is segíthetnek az embereken, például turisták, hogyha bajba jutnak, vitorlázás közben, vagy olajszállító hajók süllyednek el, ilyenkor ők riaszthatók. De jogi értelemben nagyon óvatosnak kell lennünk mindenképpen, éppen ezért alakította a bizottság a javaslatát úgy, ahogyan alakította. Visszatérnék a kis hajók ügyére, valamint a 12-es cikk ügyére is, ami a közös megfigyelési eszközök alkalmazására vonatkozik. A Euroszor nem a védelmi iparág lobby programja, hanem javítja a határőrizetet az információcsere és az ügynökségek közötti együttműködés fokozása révén. Ezek a fő eszközök. Ha megnézzük a rendelet 21 cikkét, akkor 20 cikk ebből tulajdonképpen az ügynökségek közötti adatcserére vonatkozik, és egy cikk a megfigyelő technológiákra vonatkozik, ez a 12-es cikk, és ezt a cikket azért toldottuk be főként a szövegbe, mert a kis csónakokat, hajókat nagyon nehezen tudjuk észlelni, felkutatni, és ez a legfőbb oka annak, hogy a migránsok sokszor tengerbe fulladnak. Tehát mi nem tekintünk erre mint, úgy, mint egy beruházási programra a védelmi iparák számára. A Euroszór célja nem az, hogy több száz helikoptert vagy repülőgépet vásároljunk, vagy hajót. Sokkal inkább a célja az, hogy javítsuk a határőrizetet, és költséghatékony módon tudjuk a tengeri területeket megfigyelni, hogy megtaláljuk ezeket a kisméretű hajókat vagy csónakokat. Ez hatalmas technikai kihívás, és úgy gondoljuk, a megfigyelési eszközök ezen közös alkalmazása nagyon fontos a Euroszúr szempontjából, ha bár annak csak kis részét teszi ki. A szöveg említi a pilóta nélküli repülőgépeket vagy drónokat, ez nem opció jelen pillanatban, ugyanis a polgári légtérben ezek nem működhethetők egyelőre. Nem egyszerű technológiai értelemben ezek alkalmazása, használata. Az elkövetkezendő 5-10 év során talán opcióvá válik ez, de a közeljövőben ezek alkalmazása nem opció. És ezek használatának célja csupán a kisméretű hajókcsónakok megtalálása, semmi egyéb, tehát nem úgy, mint a világ más területein esetleg. Köszönjük szépen, Mulder úr! Köszönöm a képviselőket, meg az érdekes felvetések, ez Köliár úrral egyet értek. A javaslat lényege valóban elsősorban az emberi életek mentése. Ha ez nem működik, akkor az összes többi része is értelmetlenné válik a programnak. Karen asszonynak mondom, az adatvédelmi szabályokat a legmessze menőbben én figyelembe vettem. Személyes adatokat nem gyűjtünk, nem adunk ki. A rendszer gyengeségei tekintetében azt mondom, hogy ezeket eleve nem szabad harmadik félnek kiadni. De majd megnézem részletesebben még a módosítókat. Én is itt voltam a ma délelőtti ülésen, amikor a Frontex igazgatója tájékoztatott minket. De a fő gond, jogi gond az, hogy mi történik eh, ezekkel az emberekkel, ha elfogták őket. Ez nem lehet a Euroszúr dolga, a velük való foglalkozás, ez egy tagállami feladatkör, de még nem látom a linket, hogy hogyan kéne ezt eh, megoldani, de mindenképpen biztos javítható ez a helyzet, és a Frontex igazgatója is többszöri kérdésemre ugyanezt mondta, hogy ez gond, és ezért érdemes lenne talán az árnyék előadókkal újra összeölnünk kompromisszumokat majd eléjük tárom, és ha nem tudnak beleegyezni a kompromisszumokba, akkor bizottsági szavazás kell, ha nem, akkor mehet egy blogban minden. Mulder úr mindig betartja a beszélidejőt, és nagyon célra törően beszél, köszönöm ezt neki majd lesz egy orientációs szavazás november 26-27-én. Következő ülésünkön, a Libe Bizottság november ülésén. Most pedig rátérünk a 17-es napirendi pontra, a menekültügy és migrációs alap és belső biztonsági alap témájára. Lorenzo Fontana úr a téma előadója. Ez a javaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az új alapokra, 2014-20 közötti alapokra is vonatkozhatnak majd a belügyi témában, és több mint 150 módosítót nyújtottak be hozzá. Úgyhogy van mit megmagyarázni. Először az előadói, aztán a bizottsági, aztán a tanácsé lesz a szó. Fontana úr, parancsoljon! Thank you, President. Köszönöm szépen! Hát én abból indulnék ki, hogy meg megköszönöm a kollégáknak a munkáját, amiért olyan nagy érdeklődést tanúsítottak az anyaggal kapcsolatban. Nagyon sok módosítás érkezett egyébként, és az árnyékjelentéstevőkkel együtt megpróbálunk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy a módosítások bekerüljenek az anyagba. Főként azokra a módosításokra gondolok, amelyek az egyszerűsítést, az átláthatóságot szolgálják a felhasználás tekintetében, valamint a kommunikáció javítását. Megpróbáltuk ebben az anyagban megértetni azt, hogy mennyire fontos szerephez juthatnának a helyi önkormányzatok is. Hát csak azért is, hogy a szubszidiaritás elve megerősítést kapjon ebben a kontextusban is. És annak ellenére, hogy Európán belül nagyon sok különböző jogrendszer van érvényben, illetve rendszer ezzel kapcsolatban, akkor is jó lesz ez a mostani javaslat, főként, hogyha nem tovább bonyolítja a dolgokat, hanem inkább egyszerűsíti. Még egyszer szeretném megköszönni az árnyék jelentős tevőknek a munkáját. Vannak olyan pontok, amelyekben biztos, hogy együtt tudunk majd működni. Keller asszonyra gondolok például azzal kapcsolatban, hogy harmadik országokban a belügyi alapból finanszírozunk tevékenységeket. Most ezzel kapcsolatban a bizottság gyakorlatilag pont az ellenkezőjét mondja, úgyhogy majd ez, erről még meg kell küzdenünk. Egy nagyon érdekes kérdés is felmerült a 69-es módosítással kapcsolatban. Felszeretnénk tenni egyébként itt egy kérdést a bizottságnak, ugyanis egy munka csoportot kellene felállítani a harmadik országokban végzett tevékenységek kivizsgálása érdekében. Tehát ezek azok a pozitívumok, amelyek minden bizonyal hozzájárulhatnak az anyag javításához, de azt is szeretnénk, hogyha mindez nem lassítaná le a folyamatot. Úgyhogy ezért szerettük volna, hogyha a bizottság választ tud adni arra, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, Többen már azt is mondták, hogy vannak hasonló törekvések, de ezt még nem igazán látjuk, hogy pontosan miben ismerülnek ki. Itt van a társfinanszírozás kérdése is. Ezzel a ponttal kapcsolatban igen sok módosítás érkezett. 75%-ról, mások 80%-ról beszélnek, akár 90 vagy 100%-os javaslatok is vannak. Egyébként a bizottság is a 100%-ról beszél. Szerintem itt is lehetne egyességre jutni. Ugye itt sürgős helyzetekről beszélünk, tehát pont ezért, noha természetesen a tagállamoknak is van szerepe a megold, problémák megoldásában, de azért mégiscsak itt a sürgős voltára kell felhívni a figyelmet, és ezért lehetne a 100%-ot felhasználni. Pirker úr módosításáról annyit tudok elmondani, hogy biztos, hogy tudunk majd kompromisszumot találni, hiszen ő maga is beszélt már erről. A 127-es és a 72-es módosítások azok, amik viszont nekem egy kicsikét kérdésesek, és egyébként ezekkel kapcsolatban kikértünk egy jogi szakvéleményt is a parlament jogi szolgálatától. Mert nem szeretnénk azt, hogyha itt delegált jogi aktusokká változnának. És a módosítások ból az derül ki, legalábbis a jogi szolgálat segítségével azt tudtuk kideríteni, hogy a 72-es módosítás tekintetében még lehetnek azért bennünk kérdések, mert a bizottság kétesen fogalmaz. A 290-es cikk az Európai Unióról szóló szerződésben ide vonatkozik, de az is igaz, hogy meg kell határoznunk, hogy ebben az esetben a bizottságnak mennyi szerepet kell adnunk. És az biztos, hogy ezt a kérdést minél előbb tisztáznunk kell. de természetesen jó együttműködésre való hajlamot láttam, és biztos, hogy lesznek még további találkozóink is, amikből majd kiderül, hogy kinek mi a fontos szívügy, és hogy milyen módon kívánnak szavazni a képviselők. Köszönöm. Köszönöm, Fontána úr. Most pedig a bizottság és az elnökség részéről Melinda Pike következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Még egyszer köszönöm a szakbizottságnak a munkáját. Ez egy fontos rendelet, amely igazából a két említett alap működését garantálja. Azt is láthattuk a korábbi találkozók során, hogy a célunk az egyszerűsítés. Éppen ezért érdekes az, hogy a parlament is ebbe az irányba kíván dolgozni, hiszen az is igaz, hogy majd az új pénzügyi keret megint új szabályokhoz kell majd hozzáigazítani, de ez csak egy kis hozzáigazítás lesz. Ami a külügyi dimenziót illeti, egyáltalán kell, van-e szükség ilyenre, ez a kérdés felmerül, és ha igen, akkor hogyan lehet az koherensen megvalósítani a külügyi eszközeinkkel összhangban. Megpróbáltuk elmagyarázni, hogy miért van erre szükség, ezt hosszasan bizonygathatnám most is, a 13-as fish a külső dimenzióra mutat rá, ezt megküldtük a parlamentnek és a tanácsnak is, és ebben részletesen taglaljuk azt, hogy miért is gondoljuk, hogy a harmadik országokkal szemben szükség van erre. Itt nagyon sok példa is szerepel, hogy milyen pontos cselekvésre van szükség. Ez természetesen nem az unió külpolitikáját képezi. Erre majd visszatérhetünk még, de minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy kismértékben, de az új alapban szükség van arra, hogy harmadik országokban is tevékenységeket folytathassunk, és ezt biztosítsuk egy alappal. Bár csak korlátozott mértékben is. Hogyan lehet a koordinációt megvalósítani? A különböző mechanizmusokat említeném itt, hiszen van már most is belső koordinációnk, de ugyanakkor azt is biz, abban is biztosnak kell lennünk, hogy az Európai Bizottság például a migrációs alapban koherens módon cselekszünk, például a, szó, a szociális alapban ö, foglaltakkal. Éppen ezért fontos az, hogy ö, leírjuk azt, hogy hogyan is kell együttműködjenek az érintett ö, Európai Bizottsági szolgálatok a 36-os módosítás és más módosítások is, például a 9-es módosítás a budget ö, szakbizottságtól a preambulum bekezdésekre vonatkozik, és azt javasolja, hogy konkrét célokat fogalmazzunk meg, hogy a hatos számú ö, bekezdéshez ezt írhassuk hozzá. In commission, together with the European External Action Service, will make full use of existing coordination mechanisms and reinforce them if necessary. I, I will of course give... Tehát eddig tartott az idézet, ezt természetesen átadhatom a jelentéstevőnek, és fontos az is, hogy a budget költségvetési szakbizottsági módosítást ilyen értelemben belefoglaljuk. A jelentéstevő rámutatott a bizottság általi implementáció kérdésére is a 72-es, a 131-es cikkek, ezeket nem tudjuk elfogadni. Tehát az Implementing Acts helyett Delegated Acts fel, felhasználását nem tudjuk elfogadni, például az éves munkaprogramra vagy a nemzeti programokra vonatkozólag. Nagyon óvatosnak kell lennünk ebben a kérdésben. Ez biztosan fel fog merülni a tanácsi ö, tárgyalásokon is, és a bizottság mindenképpen szeretné elérni, hogyha az intézmények között hasonlóképpen értelmeznénk ezeket a kérdéseket. De ahogyan mondtam, a 72-es, a 137-es és a 131-es cikkek számunkra nem elfogadhatóak. A partnerséggel kapcsolatban pedig nagyon örülünk annak, hogy különböző um, vélemények vannak. Minden esetre azt azért szeretnénk, hogyha egyfajta kezelhető szinten tartanánk a partnerségeket, nehogy ezek lelassítsák a folyamatot. És természetesen a, az ügynökségeket is be fogjuk vonni ebbe a munkába. 99-es módosításban erről esik szó. A cash flow társfinanszírozás kérdései ezek horizontális kérdések, és a kifizetésekre vonatkozóan biztos vagyok benne, hogy még lesznek viták, magasabb szinten is, de a triológusban is. Ami pedig az ötös cikket jelenti, itt is néhány módosítás érkezik majd, véleményem szerint. egyfajta standard szöveghez kellene tartanunk magunkat, és persze ebből az ért, ebben az értelemben az is világos, hogy a Parlament Költségvetési Bizottságának erről mi a véleménye. Programtervezetekre van szükség, amelyeket a tagállamok az Európai Parlamenthez is benyújtanak. Ez lehet, hogy egy kicsit egyébként bonyolult, de a parlamentnek lehet, hogy érdekes lenne, hogy lássuk azt, hogy a nemzeti programok hogyan is alakulnak. Ahogyan elmondtam, nagyon örülök annak, hogy erről vitát nyithatunk. Köszönöm szépen! Most pedig az elnökség is hozzá királ, kíván szólni Florifis úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Előző felszólalásomban már a migrációs alapról szóltam, az adhok munkacsoport az első fázisát a munkájának jövő héten fejezi be, október 15-én, és ettől kezdve meg lesz az elnökség mandátuma a Korepernél egy rendelet megalkodására. A tanács most arra figyel, hogy minden horizontális kérdés, amely a négy rendeleti javaslat kapcsán felmerülhet terítékre kerüljön. Az elnökség ezeket már harmonizálta kompromisszumos javaslatában. A horizontális témákat a költségvetési rendelet kapcsán. A parlament és a bizottság véleményét a tanács osztja. Szorosan együtt kívánunk Önökkel működni a hivatalos háromoldalú egyeztetésben annak érdekében, hogy kikezdhetetlen, hatékony menedzsment és ellenőrző rendszer alakuljon ki a belügyek ezen területén. Lorifis úr, köszönjük. Van még néhány percünk a vitára, Fossz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én továbbra is helyettesként vagyok itt, Ron Harker nevében, és a néppárt véleményét tudom elmondani. A 3-as és 14-es cikkekkel kapcsolatban az Unió számára hozzáadott értéket jelentő dolgokkal kapcsolatban, és Tanya Fazorg és Franciszka Keller módosítói kapcsán különös érdemes talán ezt elmondani, hasonlóak az elképzeléseink de be kell mutatni, ez azt jelenti, hogy be kell mutatni és ellenőrizni kell, hogy van-e ilyen hozzáadott érték. Az 55-ös Tanya féle módosító végül is jól leírja a hozzáadott érték definícióját, ezért a kompromisszum talán itt is lehetséges lesz. Az 5-ös és a 25-ös cikkekben az ellenőrzésekről van szó, Pöker úr módosítói, az ALDE módosítói vonatkoznak ide. Ezek egy kicsit módosítják a javaslatot, tehát hogy bejelentetlen ellenőrzések is lehetségesek lennének, és ezeknek a körét a néppárt kör, körülírná. A gyakorlat persze tudjuk, hogy általában felülírja az ilyen szabályokat legalább azt szúrjuk bele, hogy amennyiben, ahol szükséges, és, és akkor talán így a kompromisszum is lehetséges. A hat ával kapcsolatban, ahol a finanszírozásról van szó, a harmadik államok kapcsán, itt nagyobb gondjaink vannak a módosítókkal, nem látjuk annak a lehetőségét, hogy ezt most meg tudnánk szavazni. A 69-es módosító például olyan intézkedésekre vonatkozik, amelyeket harmadik államoknak kéne meghozniuk, a konzultációról szól, és mi nagyon szkeptikusok vagyunk ezek tekintetében. Egyrészt, hogy miért kéne még egy munkacsoportot létrehozni, másrészt úgy gondoljuk, hogy a belső struktúrákat ne egy rendelet szabályozza, és szkeptikusok vagyunk egy ilyen munkacsoport használt illetően is, legfeljebb ajánlásokat adtatta úgy is, tehát itt tényleg a költségeket indokolja-e a bürokratikus eljárás haszta. A nyolcas cikk az azonnali segélyről többféle javaslatot próbál összefogni az azonnali segélyről, hogy ez 100 százalékos, vagy 80, vagy 90 százalékos legyen, vagy 75 százalékos. Erről szerintem még vitázhatunk és meg fogjuk találni a kompromisszumot. A 12-es cikk a partnerségről, mellesleg a 13-as is a politikai párbeszédről, számunkra nagyon fontos, és fontos az is, hogy a bizottság által létrehozandó struktúrák megmaradjanak. A 12-es cikk vonatkozásában a nemzeti programokra vonatkozóan a, a tagállamok, az NGO-k, a regionális hatóságok egyáltalán egyaránt legyenek meghallgathatóak, de ehhez némi rugalmasságra van szükség, hogy az, a tagállamok egyedi helyzetére tekintettel lehessen lenni. A bizottság és a tagállamok közötti politikai párbeszéd de nem szabad, hogy további intézmények létrehozásával bonyolítsuk, akár magán, akár állami intézmények ezek, ne kelljen még több szervezetet bevonni a döntéshozásba, hanem legyen a tagállamnál a döntéshozás egyszerűen. A 16-os cikk 5-ös részével kapcsolatban van egy módosító, amely arra irányul, hogy ezt a cikket törölni kéne, Pöker úr nyújtotta ezt be, hiszen az összegeket 90%-kal meg kéne emelni. Ez nekünk néppártban nem csak, hogy nem hasznos, hanem inkább kontraproduktívnak tűnik, mert így a projektek nem is lesznek végrehajthatóak, és akkor már értelmük sincs, tehát mi azt mondjuk, hogy ebben a problémában valamilyen indoklással, nem egyszerűen fűnyíró szerűen, hanem indokoltan kéne az összegeket módosítani, ez szerintem jó kompromisszum lenne, és a többi frakció is el tudja ezt majd fogadni. A 33-as cikkben az előfinanszírozási szabályokról van szó. Mi azt javasoltuk, hogy évente legyen egy külön 2,5%-nak megfelelő kvóta erre, mert sok tagállamnak sok tagállamban, ha az előfinanszírozási igény túl magas, akkor egyáltalán nem is fognak megfogalmazni nemzeti programokat. Aztán az értékelő jelentések eh, nyilvánosságra hozatala kapcsán szerintem meg tudunk majd egyezni. Az a biztos, hogy a belső biztonság és a közrend ne sérüljön. Ezeket a garanciákat azonban le lehet fektetni. Csak kicsit ö, szorosabban kéne megfogalmazni a szöveget, és akkor létrejön a kompromisszum. A 72-es és a 127-es cikkekről szólnék még röviden. Ha egy jogi véleményt kérünk, akkor ennek a többi rendeletre is ki kell terjednie, hogy egységben látjuk, lássuk ezeket. Tehát ha lesz ilyen, akkor terjedjen ki mindenre. Köszönjük szépen, Fájanú, asszonyöné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, a bizottságnak és a tanácsnak is az első magyarázatot. A módosítókkal szeretnék, szerettük volna az átláthatóságot növelni, egyrészt, másrészt azonban szerettük volna javítani ezt az eljárást, amely során a nemzeti programokat jóvá hagyjuk, az Európai Parlamenttel együttműködve. A legfőbb nyitott kérdés az, hogy hogyan finanszírozzuk az Európai Unió intézkedéseit a harmadik országokban. Úgy gondolom, bizonyos intézkedéseket az EU-n kívül továbbra is támogatnunk kell, és a mi módosításaink, illetve javaslataink valahol a bizottság javaslatai és azon vélemények között helyezkednek el, amelyek teljesen ellenzik azt, hogy ezen alapokkal valamilyen külső intézkedést támogassunk. Ahogyan a bizottság elmondta, az Európai Unió külügyi szolgálatának, szolgálatával is koordinálnunk kellene. Szeretném felhívni Guillaume kolléga 69-es módosítójára, úgy gondolom ez egy nagyon fontos biztosítékot tartalmaz, ugyanis létrehoz egy külön task force-ot, ez nem jelent semmiféle átfedést, és nem jelenti az erőfeszítéseink megkettőzését sem, mert ezáltal a költségek nem növekednének, de szükség van egy ilyen szervre, mert ez javítaná a harmadik országbeli intézkedésünk tevékenységén koordinációját. Úgy gondolom, ez a módosító nagyon pozitív elemeket tartalmaz, és az Európai Bizottság részéről hallhattuk, hogy már létezik egy ilyen mechanizmus, de én írásban sehol sem láttam ennek nyomát, legalábbis ebben a javaslatban ez nem szerepel. Ezért azt gondolom, hogy több garanciára van szükség ezen a területen. Egy ilyen különleges eh, task force nagyon hasznos lehet az optimális koordináció érdekében. Ami a 72-es és 127-es módosítót illeti, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, a munkaprogramok és a nemzeti programok elfogadása ügyében szeretnék hivatalos véleményt kérni az Európai Parlament jogi szolgálatától, és egyetértek az előttem szólóval abban, hogy Szükség lenne egy ilyen véleményre, hogy láthassuk az összképet. Az enyek jelentéstevők tegnapi találkozóján hallhattuk a jogi szolgálat nem hivatalos véleményét, de azt is hallhattuk, hogy ez a vélemény nagy gyorsasággal készült. Én azt gondolom, a tüzetes megvitatása mindenképpen szükséges, és engem érdekelne a részletes jogi szakvélemény, nem csak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megalapozottsága tárgyában, hanem a végrehajtási aktusokkal kapcsolatosan is, és arra vonatkozóan, hogy a bizottság által javasolt formájukban azok adekváltak-e. Ami a hozzáadott értéket illeti, a néppárti kolléga nagyon helyesen mondta, hogy ő emiatt támogatja a szöveget. Ez a módosító arra irányul, hogy igazi hozzáadott értéket teremtsen ezen alapok esetében, és ezt a hozzáadott értéket mi úgy határozzuk meg, hogy konkrét és megfelelő mértékű hatást érjenek el az alapok a szabadság és biztonság területén. És végül, de nem utolsó sorban a kofinanszírozás, illetve társfinanszírozás kérdése. Úgy véljük, hogy a társfinanszírozás kivételes körülmények fellépésekor legalább minimálisan 90% kell, hogy legyen. Ugyanis, hogyha kritikus körülmények lépnek fel, akkor úgy gondoljuk, hogy akár 100%-os szintet is elérheti a társfinanszírozás. Ha megnézzük, hogy bizonyos tagállamokban milyen gazdasági körülmények uralkodnak az Európai Unión belül, akkor azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy az ő esetükben a társfinanszírozás nem lehetséges, és hát mindig az emberek, a lakosság szenvedik meg mindezt. Azt hiszem, ez fontos kérdés, és fontos lenne erről átfogó vitát folytatni. Köszönjük Keller asszony! Mielőtt megadnám a jelentéstevőnek újra a szót, Köszönöm, nem akarom megismételni. Um, also because the matter of the Azt, ami tegnap elhangzott, a külső fellépések költségvetési sorra felmerült. Általában nincsenek kizárva a harmadik országok innen, de ez egy új dolog, és a DG Home Affairs költségvetésével most óvatosan bánjuk, ha már van ilyen. A harmadik országokra vonatkozó javaslatok egy része nyilván nem lesz megvalósítható, ez a külügyi szolgálat dolga lesz, illetve a fejlesztési DGA. A migrációval összefüggésbe hozható fellépés kapcsán a kapacitásépítésre is szükség van. Nem látom annak a szükségét, hogy külső költségvetés sor jöjjön most még külön létre meglévő mellett nem támogatjuk, ezért ezt a külső költségvetési sort. Ne tekintsék automatikusnak azt, hogy ez létejön, nem. Hosszú megfontolás után, és egyébként a biztosan magával is egyeztettünk erről, azt javasoljuk, hogy ne legyen ilyen költségvetési sor. Számunkra fontos a transzparencia kezdeményezés, a bizottság talán elmondhatná nekünk, hogy hol van a probléma. Fosszúr is utalt már rá, hogy a biztonság kapcsán kell ezt megfogalmazni. Szerintünk ezek már a, a általános szabályok által lefedettek, de majd a bizottság megmagyarázza. A hazárat érték számunkra is nagyon fontos, de ebben egyetértenek a frakciók. A delegált aktusok tekintetében a szocialistákkal és demokratákkal a 72-es kapcsán fontosnak tartjuk, hogy tisztázzuk az indikátorokat a nemzeti programok számára, és konszenzus legyen ezekről az indikátorokról, ami a munkacsoporti javaslatot, illeti az SZSD javaslatát, ezt támogatjuk, jónak tartjuk, és a társfinanszírozás kérdése bár nekünk nem annyira szívünkhöz nőtt, de együtt tudunk lépni azokkal a frakciókkal, akik ezt fontosnak tartják, a 90%-ot, ezért Holmájer asszony javaslatát támogatni tudjuk. Tehát bőven van olyan terület, amelyben meg tudunk egyezni, persze lesznek megmaradó különbségek is, a külső költségvetési sor témájában mi ugye kívülállunk, a delegált aktusok kérését viszont mi nagyon fontosnak tartjuk. Köszönjük, Keller asszony! Most, ha a bizottság kíván, de röviden reagálni, akkor megadom a szót. A Keller asszony kérdésére a transzparenciával kapcsolatban reagálnék. A bizottsági javaslatban azt mondjuk, hogy értékelő jelentéseket kell írni, ezeket nyilvánosságra kell hozni teljes körűen a mun- tanácsi munkacsoportnak azonban fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban, hogyha ebben érzékeny információ van, akkor mi legyen azzal. Erről lehet még beszélni, szerintem ez nem egy elvi különbség. A bizottság abból indul ki, hogy az értékelő jelentés nyilvános. És ha ez alól részei kivételt képeznének, az nagyon korlátozott körben lehetséges csak Szerintem nyilván olyanokat nem kell beleírni az ilyen jelentésbe, ami a nemzetbiztonságot kockáztatja, de pont azért nem kell ilyeneket beleírni, hogy nyilvános maradhasson, mert ez a fő törekvésünk. Köszönjük, Fontána úr! Igen. Igen, csak... csak nagyon röviden. Ha jól értettem, akkor egy jogi szakvéleményre van szükségünk eh, ahhoz, hogy pontosan lássuk a helyzetet. De biztos, hogy vannak olyan pontok, amikben sikerül majd megegyezésre jutnunk. Én is úgy gondolom, hogy 90% az például megfelelő egy jó kompromisszum. De hogy legyenek azért olyan esetek, amelyekben akár 100%-ig is lehessen kofinanszírozni. A bizottság közösen biztos, hogy meg fogjuk találni a megfelelő megközelítést, és az árnyékjelentéstevőkkel is beszélni fogunk a módosításokról. Még egyszer köszönöm szépen a titkárságnak is a munkáját, mert nagyon sokat segítettek. Köszönöm szépen, Fontana úr. Természetesen megköszönjük a munkáját a bizottságnak és a titkárságnak, és mind önöknek, akik ezt a hosszú ülést kibírták, és a következő találkozónk nem is. Először még a módosítások beterjesztésének ideje, sőt, orientációs szavazás november 26-27. Ez a Mm, Libének a második novemberi találkozója, és hogyha nincsen más napi rendi pontunk, akkor a következő Libe szakbizottsági ülésünk november 5-én és 6-án kerül megrendezése. Köszönjük szépen még egyszer, és mindenkinek szép estét!